Mes chers collègues, bonjour! Kedves kollégák, jó napot kívánok! Halló! Nagyon jó. Az év megkezdéséhez szeretném bemutatni, hát ma igazán kiválóak, tehát szeretnék a legjobbakat kívánni mindenkinek ehhez az új esztendőhöz. Jó egészséget, boldogságot és sikereket mind abban, amihez hozzáfognak, illetve mind abban, amihez hozzáfogunk együtt, itt a közlekedési és idegenforgalmi szakbizottságban. Napirend tervezett elfogadása, hogyha nincs ellenvetésük, akkor elfogadhatjuk, úgy látom nincs ellenvetés. Nincs elnöki közlendőnk, úgyhogy rögtön a mobilitási csomaggal kezdjük az út díjak rendszerével. Rövodelen Bonfoy asszony az előadó, Klun asszony Szalini úrral, Szalini urat nem láttam még itt. Kezdjük el a munkánkat, kedves kollégák, egy sor jogalkotási javaslatról, amelyek a közúti közlekedéssel kapcsolatosak. Itt a brüsszeli szakzsargonban egyes mobilitási csomagnak hívjuk ezt. Nagyon fontos ez a munka, ugyanis több tízezer fuvarozó életét, illetve több ezer EU-s cég sikerét befolyásolja. Nagy a felelősségünk minden személyekkel és cégekkel szemben. Nagyon fontos aspektusok vannak itt. Figyelembe kell vennünk a mobilitási és különösen a környezetvédelmi szempontokat. A kibocsátások, a közegészségügy, az éghajlatváltozás mind-mind annak a függvényében fog alakulni, hogy hogyan szervezzük meg a közúti mobilitást, illetve a több modális vagy multimodális szállítást. Tehát nagy a felelősség a vállunkon, Fontos, hogy az együttműködés és az egymás meghallgatásának, az egymásra való odafigyelésnek a keretében végezzük el ezt a munkát. Megfelelő jogszabályt kell alkotnunk, meg kell hallgatnunk a véleményeket, szempontokat, gondolkodnunk kell és jó döntést kell hoznunk az állampolgárok érdekében, különösen azokra gondolva, akik az utakon dolgoznak nem szabad a pártok elképzeléseinek a kelepcéjében cselekedni. Számítok ebben önökre. Javaslatról javaslatra fogjuk a vitát megtartani, Szokás szerint először most a jelentéstevőnek, jelentéstevőknek, aztán eh, az árnyék előadóknak, ezt követően az egyéb hozzászólóknak adom meg a szót, aztán a Gazdasági és Szociális Bizottság képviselőinek, akiket üdvözlök körünkben, és az Európai Bizottságnak. A vitát az előadó zárja, majd úgy fogok eljárni, hogy először az európai UD fizetés, eurovinyett dokumentumot Rövoldalon asszony fogja bemutatni, aztán Klún asszony a következő, az Inter a kamionok esetében végül pedig Salini úr az interoperabilitásról fog beszélni. Nagyon szigorú leszek a hozzászólási idők betartatásánál, ugyanis szeretnék gondoskodni róla, hogy mind a három javaslat vitájához elegendő idő fog rendelkezésre állni. Úgyhogy most minden további nélkül, miután tisztáztuk az eljárást, meg is adom a szót Kulon úrnak a Gazdasági Szociális Bizottság közlekedési uh, szekciója vezetőjének. Uh, egy perccel rendelkezik Kulon úr. Kérem, hogy nagyon uh, összefogottan uh, adja elő, hogy a Transzakbizottság és a Gazdasági és Szociális Bizottság között milyen együttműködés alakulhat ki. Önni a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, nagyon egyszerűen annyit mondanék, hogy ma egy olyan témában, mint amiről most szó van, figyelmen kívül hagyni az Európai Unió egy részének képviselőjét. A bizottság, a parlament és a civil szervezetek képviselői, így a Gazdasági Szociális Bizottság szimbiózisban kell, hogy dolgozzanak, mert ez egy rendkívül fontos kérdés, ahogy elnök asszony is jelezte, nagyon fontos az egyensúly, a gazdaság szempontjai és a környezetvédelem szempontjai között, hiszen a gyermekeink jövőjéről van szó. És még egy harmadik szempont is nagyon fontosan figyelembe vendő azoknak az ezreknek a munkája, akik a közutakon dolgoznak. Nem kétlem, hogy a mai napot követően a jövőben is nagyon sokszor tudunk majd együttműködni, mert ez fontos az EU és az EU állampolgárok számára. Köszönöm szépen, Kulon úr. Micsoda a kötelezettségvállalás, nagyon jól indul ez az esztendő. Köszönöm a lelkesedését. Akkor meg is kezdjük az első előadóval, Rövodelon asszonynal. Őt követően az elnyék előadók szólhatnak majd, illetve a többi képviselő. Rövodelon asszony öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák, mielőtt az jelentést ismertetném, szeretnék egy javaslatot tenni. Én azt javasolnám, hogy európai uh, road charging-ra változtassuk meg a címet, hiszen éppen a matricás rendszerből szeretnénk kilábalni, annak véget vetni, úgyhogy az Eurovignett elnevezés igazából nem alkalmas. Szerettem volna ezt a pontosítást mindenképpen megtenni. Ma az Európai Údi irányelv a rezidens és nem rezidens használók közötti diszkriminációt kiküszöböli, ugyanakkor a közlekedési fehérkönyv szempontjait nem tudja megvalósítani, tehát a használó fizet, illetve szennyező fizet elveket nem lehet alkalmazni vele. Az Európai Bizottság ezért jó javaslatot tett most, az összes nehéz gépjárműre kiterjesztenék, a könnyű gépjárműveket is figyelembe vennék, bevennék a rendszerbe, illetve dugódíjak lehetőségét teremtjük meg, illetve a széndiokszid kibocsátás kompenzálását. Mindezek olyan intézkedések, amelyek jobban figyelembe veszik az infrastruktúra használatot, illetve a környezeti hatásokat. A bizottság tehát jó munkát végzett, ugyanakkor úgy tűnik számomra, hogy nem ment végig a saját logikája mentén. Például azt javasolja, hogy a matrica rendszereket szüntessék eh, meg, eh, ugyanakkor eh, nem mondja ki világosan, hogy távolság alapon kell fizettetni, illetve megmarad a lehetősége a gépjármű kategóriák szerinti diszkriminációnak. Mit javaslok én ennek alapján? Először is, hogy ne csak a kamionok matricáját tiltsák be, hanem mondják ki, mondjuk ki, hogy távolság alapú díjazásra van szükség. Aztán 26-tól a könnyű járművek esetében azt javaslom, hogy diszkrimináció nélkül minden gépjármű kategóriára vonatkozzon az údi fizetés. 26 tól az összes könnyű gépjárműre, így a motorkerékpárokra is vonatkozzon az údi rendszer. Természetesen differenciáltan jármű kategóriánként. Ez egy ambíciózus javaslat, de erre szükség van, hogyha következetesek akarunk lenni, és fel akarjuk számolni az úthasználók közötti diszkriminációt, és a használó fizet elvet teljes mértékben alkalmazni akarjuk ami a szennyező fizetelvet illeti, én azt javaslom, hogy a külső költségek esetében a tenté rendszerbe bevont minden használót vegyünk figyelembe. A két nagy elv, a használó fizetés a szennyező fizetelv mellett az elfogadhatóság és az átláthatóság is nagyon fontos az UDI fizetés esetében. Az UDI fizetés elfogadhatósága érdekében több dolgot is javaslok. Mindenek előtt, hogyha az údiakat úgy módosítják, hogy az útak állagromlását megállítsák vele, akkor elfogadhatóvá válik az. Aztán a szociális kohézió esetében a gyakori használók esetében 13-ról 50%-ra kellene emelni a kedvezményt, így a körgyűrűk esetében különösen, tehát így szociális és gazdasági tényezőket is figyelembe vennénk. A harmadik dolog a területi kohézió esetében a tagállamok és a területi önkormányzatok nagyobb autonómiát kapnának a periférikus régiók esetében, tehát az údi bevételeket helyben lehetne felhasználni, ez így legitimebbé tenni őket. Végül pedig a közúti fuvarozók is jobban elfogadnák az útdíjakat, hogyha kötelezővé tennénk a biztonságos és jól kialakított pihenőhelyeket minden autópályán. Az út kezelőknek nyilvánosan kellene tenniük az údi bevételek felhasználását, ugyanakkor minden tagállamban egy független felügyeleti hatóság állna fel az átláthatóság ellenőrzésére, illetve a bevételek felhasználásának áttekintésére, és egy ö, európai ö, szárazföldi közlekedési ügynökség ö, felügyelni ezeket. Ö, a TNT projektek megvalósításához ö, extra díjakat lehetne kivetni, illetve hm, a bizottságot értesíteni kellene a túlzott díjakról. Hm, a közlekedési eredetű balesetek esetében a külső kihatásokat is figyelembe kell venni. Hm, a az kiterjesztése minden eh, gépjárműre csak akkor valósítható meg, hogy a hogyha az údi elfogadhatóságra és átláthatóságra vonatkozó minden javaslatomat elfogadják. Nagyon örülök a konstruktív eszmecseréknek, egyeztetéseknek, és köszönet illeti az Európai Bizottságot is. Samuel Belé asszisztensem, illetve a frakcióasszisztensek, és mindazok a kollégák, akik segítettek a munkámban, köszönetet érdemelnek, most pedig nagy érdeklődéssel fogom meghallgatni az árnyék előadó hallgatók és a kedves kollégák véleményét erről az ambíciózus javaslatról. Köszönöm. Köszönöm szépen. Meg is nyitom a vitát. Köszönöm Rövodalon asszonynak a hozzászólást. Nézzük először az árnyék jelentést. jelentéstevőket. Bárszúr három percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is azzal kezdeném, hogy előadó asszonyt a bevezetés eh, okán, eh, előadó asszonynak köszönöm a bevezetést, illetve a kiváló végzett munkát. Én úgy gondolom, hogy a cím megváltoztatására vonatkozó javaslata nagyon jó, valóban hogyha a matricát el akarjuk, meg akarjuk szüntetni, akkor ennek így igenis van értelme. A parlament már nagyon sok állásfoglalás keretében nyilatkozott arról, hogy mennyire fontos a felhasználó fizet, illetve a szennyező fizet elvének megtartása, és hogy ezt jogszabályokkal is nyomon kell követni. A bizottság végül ezt megtette, és nagyon jó javaslatot készített, amely a megfelelő irányba fogja megváltoztatni a helyzetet azt sajnálatosnak tartjuk, hogy a bevételeknek a célhoz kötését nem javasolták. A jelentés kapcsán a következőket szeretném mondani. Nagyon bátor, ambiciózus javaslatokkal él előadóasszony. Úgy gondolom, hogy egy néhány dolgot, hogy néhány szempontból talán túl is lőtt a célon, de reméljük, hogy majd a végleges dokumentum megfelelően kiegyensúlyozott lesz. Szeretném elmondani azonban, hogy szerintem a a údi, el, údi kötelezettsége alóli felmentés a helyi peremkerületi közlekedés esetében egy kicsit problematikusnak, kérdésesnek tartható az LPP e szempontjából, talán ez egy kicsit túlzás lenne. Az a javaslat, miszerint ez társadalmi, gazdasági faktorokat venne figyelembe. Hát én úgy gondolom, hogy tudjuk ezeket kiszámolni, hogy tudjuk konkrétan megmérni azt, hogy, hogy, hogy mondjuk egy adott údi használó, aki minden nap használja azt a bizonyos út, útszakaszt a munkába való közlekedés során, hogy az most 50%-kal vagy mennyivel kapja olcsóbban Hát ezt egy kicsit nehézkesnek találom, a túlságosan nagy administratív terhek fognak ehhez kapcsolódni. Az, hogy a széndiokszid kibocsátás szerint számoljuk ki az útdíjat, illetve hogy ezt is vegyük figyelembe, ezt is egy kicsit problematikusnak találjuk. Úgy gondolom, hogy a bizottság javaslata sokkal realisztikusabb. Az viszont pozitív és támogatandó, az, hogy minden közlekedési eszközre terjedjen ki majd ez, a, ez az útdíj, a minden olyan eszközre, amely használja a közutakat illetve természetesen van néhány kiagaz, kiigazítás, lesz olyan kiigazítás, amit eh, például a tömegközlekedésre, a buszokra nézve meg kell tennünk, de ezt jelentéstevő asszony is elmondta már. A kis teherautók, áruszállító kis teherautók kapcsán is van egy javaslat. Nagyon sokszor vitáztunk már arról, hogy mennyire rossz az, hogy ezek a kis teherautók nem tudnak ö, ö, Kérném szépen, hogy fejezze be, szakítja meg a hozzászólót az elnök. Très Rendben van, elnök asszony, befejezem. Tehát még a balesetekkel kapcsolatos költségek bedolgozása és egy kicsit problematikus számunkra, ezt tovább kell majd tárgyalnunk a Szociális Bizottság részéről, illetve az a, az a javaslat, hogy bizonyos szociális és társadalmi megértésre vonatkozó szempontok is vannak, ez nagyon jó, illetve az, hogy a bevételek célhoz kötése fontos, ezt is jónak tartjuk. Igen, a tagállamoknak nagyobb szabadságát, szabadságot kell erre adni, a, a, annak érdekében, hogy az állampolgárok könnyebben el tudják fogadni az útdíjak bevezetését. Tehát nyilván vannak még vitáspontok, de nagyon várom az együttműködést, nagyon jó erős pozícióból indul a dokumentum, úgyhogy nagyon jó lesz az együttműködés. Köszönöm a szót. Köszönöm szépen. Majdnem két perccel többet beszélt, hát ez azért így nem komoly munka, de hát mindegy éveleje van, úgyhogy megengedtem. Péter Van Dalen következik három percben vajon sikerülni fog három percbe belesűríteni a mondani valót? Eh, Köszönöm szépen a szót. A jelentés ambiciózus tartalmilag is, illetve eh, ütemterv szempontjából is. Azért mondom ezt, elnök asszony, mert frakciónk még mindig nem eh, tárgyalta végig az összes kérdést. Még mindig ö, maradtak fent megtárgyalandó részek. Ö, bizonyos ö, magasságokig egyet is értek a jelentéstevő asszony ambiciózus hozzáállásával. Nem tudom, hogy a hatály kiterjesztése valóban ö, megfelelője, tehát hogy végül majd még a motorbiciklik is ennek a, az útdíjnak a hatája alá essenek. Ö, ez az egyik megjegyzésem. A másik pedig a társadalmi, gazdasági ö, helyzetből kiinduló útdíj kiszabás, hát én azt hiszem, hogy ha ebbe a vitába belemegyünk, annak soha nem lesz vége. Tudja, elnök asszony, hogy az európai úthatóság, tehát hogy legyen egy külön európai szintű ezzel, e, e, e, ezért felelős hatóság kialakítása, ez nem szerepel a kívánság listánkon. Ezek azok a pontok, amiket szerettem volna mindenképpen megemlíteni. Másfelől viszont jónak tartom azt, hogy jelentéstevő asszony szerint megfelelő jogalapot alapot kell kialakítanunk az útszí, útdíjszabáshoz, és hogy mindez a bizottság által javasolt szennyező fizet elven fog alapulni. Ez nagyon helyes. A bevételek célhoz kötéséről megosztott még a frakcióm. Véleményem szerint jó ötlet, hogy a bevételeket felhasználókhoz, illetve adott infrastruktúrákhoz kötjük, de egyébként vannak, akik azt mondják, hogy szubszidiaritási kérdés ez, és emiatt ebben nem kellene beleszólnunk. Minden esetre az, amit elődő asszony mond, hogy hova fektetjük be a bevételeket. Például a biztonságos parkolás és pihenőhelyek kialakítása nagyon jó ötlet, mert ezekben bizony nagy hiány mutatkozik, és előfordul, hogy a parkolókban éjszakázó sofőrök teherautójába betörnek, nem biztonságos a helyzet. Úgyhogy én gondolom, hogy a parkolók, pihenőhelyek kialakítása rendkívül fontos feladat. A másik javaslat az az, hogy a kibocsátást nem produkáló gépjárművekre ne vonatkozzon az új díszabás, ezzel egyetértek. De, ahogy mondtam, még több nyitott kérdés van, amelyen a frakciónk nem, egyelőre nem talált megállapodást, illetve egyetértést. Köszönöm szépen! Hajszá pontosan három percig beszélt, ez így az év elején nagyon ígéretes teljesítmény. Dominik Riki nincs itt, úgyhogy Telicska úrnak adom meg a szót, hogy őt helyettesítse három percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Emmanuel Macron Dél-Franciaországban van a mai napon, ezért nincs most itt Dominik Riké, tehát ő is otthon maradt a választókerületében, és engem kért meg, hogy helyettesítsem őt, és hozzászóljak a nevében a mai vitában. Egyelőre még nem folytattuk le a megfelelő vitákat a frakción belül, de annyit már el tudok mondani, hogy Dominik Riké szeretne köszönetet mondani az előadónak, az igen jó minőségű szöveg elkészítéséhez, úgyhogy mindenképpen jó ez a szöveg. Revodalon asszony szövege mindenképpen javít az eredeti javaslaton. A gépjármű kategóriákat még tisztázni kell, és a távolság alapú díjazást is, valamint a szennyező fizet és az úthasználó fizet alapelvekről is beszélnünk kell, és a külső, költség díjakról is. Az infrastruktúrák finanszírozása fontos kérdés, beszéljünk akár a modális váltásról, akár tisztán a közúti közlekedésről. Ezek a legfontosabb elemei ezeknek a szövegnek. Az gondolom senki számára nem meglepő, hogy Riké úr támogatja egy olyan európai ügynökség létrehozását, amely kifejezetten a közúti közlekedéssel foglalkozik. Bizonyos aspektusokat még tisztázni kellene, például a jelenlegi koncessziók kérdését, vagy pedig az, hogy ki lesz illetékes abban, hogy a díjak meghatározását és beszedését, mint feladat elvégezze. Végezetül pedig Dominik Riké nevében szeretném elmondani, hogy a tagállamok hozzáállása rendkívül fontos, hogy melyek azok a díjak, amelyeket tagállami vagy regionális szinten kell megállapítani és alkalmazni. Ezek voltak tehát Dominik Riké legfontosabb üzenetei ebben a témában. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én ugyanabból a körzetből származom, mint Riki úr, és mégis úgy döntöttem, hogy inkább itt vagyok önökkel, és nem az elnökkel beszélgetek, úgyhogy szeretem volna elmondani, hogy az önök számára ez mekkora szerencse. Ah, c'est Monsieur Dalunde qui prend la parole. Excusez-moi, Monsieur Dalunde, la parole est à vous. <laughs> Thank you, Madam Chair. Uh, we see many Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon sok pozitív aspektusát láttuk már eleve a bizottsági javaslatnak is, és nagyon örülünk a távolság alapú megközelítésnek, valamint a klímaváltozással kapcsolatos aspektusoknak. Természetesen az a cél, hogy a fuvarozási vállalkozások között egészséges piac jöjjön létre. Természetesen beszélnünk kell a fenntarthatóságról, illetve arról, hogy a fenntartható közlekedési módok mindig a legolcsóbb közlekedési módok-e. És nagyon fontosnak tartom, hogy a szennyező fizet elvet továbbra is alkalmazzuk. Köszönöm szépen, Talundé úr! és most azoknak adok szót, akik ugyan nem árnyékjelentéstevők, de szeretnének hozzászólni. Foster asszony lesz az első, egy percet. Akkor tudom, hogy nehéz egy percben hozzászólni, de csak egy percet adok, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, igazán nagy lelkű volt. Köszönöm szépen ezt a nagylakű egy percet nem a frakcióm nevében szólok hozzá, hanem az egyéni álláspontomat szeretném megosztani. A bizottság megközelítésében nem tudom támogatni a buszokra és távolsági buszokra vonatkozó részeket, ugyanis egyszerűen nem lehet hátrányos helyzetbe hozni azokat, akik vidéki területen élnek, és minden nap ilyen buszokkal és távolsági buszokkal utaznak a kibocsátási besorolás kapcsán figyelembe kell vennünk ezeknek a buszoknak a kibocsátási kategóriáját. Úgy véljük, hogy jelenleg a CO2 kibocsátási kiszámítások nem megfelelőek. Ami pedig a dugódíjakat illeti, ezek egyelőre nemzetközi hatáskörbe tartoznak. A szennyező fizet elvel egyetértünk, ugyanakkor szerintünk választani kellene a távolság alapú vagy pedig az időalapú megközelítés között. Mi az időalapú megközelítést alkalmazzuk, és rendkívül nehéz lenne a tagállamom számára, hogyha meg kellene változtatni ezt a teljes megközelítést. Ami a matricákat illeti, ez is tagállami hatáskör, ezek számomra a legfontosabb problémák. Gondolom, hogy ezeket maximálisan érti maga az előadó is, illetve a bizottság is, és az előadó ne vegye személyeskedésnek ezeket a megjegyzéseket. Köszönöm. Merci beaucoup, Madame Foster. Vous avez vu, vous avez... Foster asszony 30 másodperccel tovább beszélt, úgyhogy rendkívül kedves a részemről, hogy ezt megengedtem. Árnatő asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm az előadó munkáját is. Nem fogok most visszatérni a bizottság eredeti javaslatára, mert arról sokat beszéltünk, hanem nézzük a rövodalon féle szöveget, annak jelenlegi állapotában. Ez teljes mértékben elfogadhatatlan, ugyanis a buszoknak például semmilyen díjat nem kellene fizetniük, a díjakat is át kell gondolni, illetve a dugódíjakat is. Úgy vélem, hogy mindezek az intézkedések kontraproduktívak, sőt, károsak lennének, és egyáltalán nem hoznának létre harmonikus közlekedést. Minden tulajdonképpen abból indul ki, hogy nem tartják be a szubszidiaritás elvét ami a nehéz gépjárművek díjazását illeti bizonyos infrastruktúrák használatáért, illetve az a tény, hogy a személyautóknak, sőt talán a motoroknak is ilyen díjat kellene fizetniük, teljes mértékben elfogadhatatlan. A különböző kizáró jellegű díjak az üzemanyagra nézve szerintem már elégségesek a közúti közlekedésre nézve az Európai Unió egyfajta, konkurenci, egyfajta konkurencia dzsungelt hozott létre, amiből senki sem tud kijutni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Ejala Szender képviselője a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Gratulálok a jelentéstevő asszonynak ezekért, ezekhez a javaslatokhoz. Néhány közülük valóban nagyon értékes. De az 56-os módosítóban például egy olyan rendszert említ, amely az Európai Unió perem eh, vidékén elhelyezkedő országok segítségéne sietne. Mi szeretnénk, hogyha ez európai szintű intézkedés lenne. Mindannyian jól tudjuk, hogy eh, a tagállamok jelenleg eh, pontosan a saját fogyasztóikat szeretnék védeni, és a város, külvárosokban élő polgárokkal próbálják meg megfizettetni ennek az árát. A független hatóság, amely felelős lenne az útdiakért nemzeti hatóság lenne, és gondoskodnia kellene arról, hogy ne legyen diszkrimináció, de lehet, hogy inkább európai szintű hatóságot kéne erre a célra megállapítani felállítani. Végül pedig, hogy hova, hol költjük majd, hova ö, visszük majd az útdíjat, hol költjük el, jó ötlet. Ö, hogy cél, célhoz kötést javasol az előadó, az, hogy nem, nem minden tagállam jogszabályai engedik ezt sajnos meg. Végül pedig a 49. és 50. módosítóban a kibocsátás mentes járművekről szól előadó azt, hogy nem értem, hogy mit akar ezzel, hiszen ezzel megosztottságot fog teremteni. A ezt másképp kellene megfogalmaznunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én is köszönöm előadó asszony munkáját. Szerintem megfelelő irányba viszi a szöveget. A bevételek célhez, célhoz kötése az jó, hogy pontosan azon az útszakaszon kell lehasználni őket, ahol beveszik, az mindegy. Szerintem az a fontos, hogy ezt az adott szinten ö, döntsék el. Aztán a dugódíjjal kapcsolatban nekem csak az az aggodalmam, hogy esetleg még az útépítésekkel kapcsolatos sorokat is ezzel a módszerrel akarják majd ellensúlyozni a hatóságok, úgyhogy ez lehet, hogy egy kicsit kérdéses. Minden esetre nagyon fontos, hogy a határokon átnyúló jelleggel ezeket tudjuk irányítani, és természetesen mindenképpen fontosabb, hogy távolságon alapuló díjrendszer legyen az időn alapuló rendszer helyett. Köszönöm szépen, Kohul Demonte asszony. Igen, köszönöm szépen. Mindenek előtt köszönetet szeretnék mondani az előadónak, illetve az árnyék előadónak, különösen a jelentés e része nagyon fontos. Én a dugódíjakkal szeretnék foglalkozni európai szinten, mert nagyon sok tisztességes megoldást találunk erre. Eleinte e, tiltakoztak az állampolgárok, de az infrastruktúra használók végül megkedvelték a rendszer. Ami a javasolt módosítókat illeti, a másodrendű e, utakra szeretnék szeretnék utalni, mert ezek is fontosak, és problémát vetnek fel. Ugye esetleg az autópályákat ezeken kerülik majd meg a közlekedők, és így dugót okoznak, illetve környezetszennyezést aztán a pihenőhelyekre is oda kell figyelni, a jelentésben ez is szerepel, ami az UDI fizetést illeti, nos az út díjakat az autópályák jobb kialakítására kell fordítani. Aztán a szennyező fizet elvnél fontos, hogy ösztönözzük az utazókat arra, hogy inkább a vasutat használják. Köszönöm szépen, de mondta asszony. Ajútó asszony egy kicsit késve érkezett. Jól van? Boldog új évet, mivel árnyék előadó, három perce van, ájútó asszony, tessék, köszönöm szépen elnök asszony, elnézést, hogy késve érkeztem, igyekeztem pedig, és elnézést azért is, hogy ennyire be vagyok rekedve, illetve elvesztettem a hangomat szeretnék négy alapvető pontra összpontosítani, amelyekkel kapcsolatban elmondtuk már, hogy mi az álláspontunk és ezekkel kapcsolatban adtunk be módosítót is. Először is az infrastruktúra költségeket illetően rendben van a bizottság javaslata, mi üdvözöljük az irányelv alkalmazási területének a kiterjesztését a gépkocsikra, kis tehergépjárművekre, könnyű tehergépjárművekre, buszokra. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy az údi bevételeket az infrastruktúra fenntartásba visszaforgassák. Ez nagyon fontos, és úgy gondolom, hogy sokan osztják ezt a véleményt, ami a külső költségeket illeti a környezeti ráfordítások internalizálása igen fontos, olyan intézkedésekre van szükség, amelyek hatékonyak, és amelyek tényleg a kevésbé szennyező közlekedési eszközöket hozzák előnyösebb helyzetben. Nagyon fontos a környezeti hatások csökkentése, ezt a logikát kell végigvinni az infrastruktúrális költségeknél is, tehát biztos célkitűzést kell megfogalmazni, a különböző ráfordítások költségek esetében. A külső költségeket tehát vissza kell forgatni a környezetszennyezés csökkentésére, illetve a kevésbé szennyező közlekedési eszközök fejlesztésére, tehát olyan infrastruktúrákra van szükség, amelyek segítséget nyújtanak ennek a kevésbé szennyező rendszernek a kialakításában. Más közlekedési eszközök választására kell ösztönözni az utasokat, de a záró szállításban is nagyon fontos, hogy a kombinált szállítás lehetséges legyen, és fenntarthatóbb közlekedési eszközöket használjanak. Ez ilyen választást jutalmazni kell. Ami a dugódiakat életi rendben van az alkalmazásuk, egyetértünk. Ugyanakkor világos kell, hogy legyen, hogy milyen módon lehet a dugódiat alkalmazni. Nagyon fontos a dugódíjak visszaforgatása a különböző egyéb közlekedési eszközök fejlesztésére, de ezt nagyon világosan kell bemutatni. Még egy dolgot mondanék az etlethatósággal kapcsolatban világosan kell bemutatni a különböző költségeket. Mm, külső költségek, környezeti ráfordítások, mm, karbantartási ráfordítások. Pontosan tudni kell, hogy mennyi széndiokszid kibocsátás csökkenés sikerült elérni, illetve mekkora dugó az utakon, mennyivel csökkent a balesetek száma, általában mennyivel nőtt a közúti biztonság. Tehát ezek lennének azok a szempontok, amelyekről módosítókat nyújtunk be. Köszönöm szépen, Ajutó asszony. Most pedig eh, a Gazdasági és Szociális Bizottság előadójának, Alberto Mazzolának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, jó napot kívánok, és köszönöm a meghívást. A Gazdasági és Szociális Bizottság véleményét fogom ismertetni az új fizetési rendszerről az irányelvet úgy alakítják át, hogy a kibocsátás csökkenjen E, egyetértek, hogy az Európai Uniónak olyan údi e, rendszerre van szüksége, ami a távolságon alapul, átlátható, nem diszkriminatív, nem bürokratikus, arányos az úthasználathoz képest, és minden gépjárműre kiterjed hiszen a e, szennyező, illetve úthasználó fizet elveket kell alkalmazni, és az út állapot romlással fel kell venni a küzdelmet. A mi Gazdasági Szociális Bizottságunk úgy gondolja, hogy minden gépjármű kategóriára fokozatosan be lehet vezetni ezt a rendszert, a TNT rendszeren kell kezdeni a munkát. 130 milliárd eurós beruházásra van szükség évente. Ez nagyobb, mint a válság előtt volt. Nagyon fontos, hogy az údi bevételeket újra az infrastruktúrába fektessék. Építkezés, fejlesztés, karbantartás, ami a külső hatásokat illeti, az alternatív közlekedési eszközöket, így a vasutat kell ösztönözni, az önvezető autókat, közúti fuvarozást, és rugalmasságra van szükség a perem régiók, tengerpartok és magas hegyek esetében az úthasználók, fogyasztók számára nagyon fontos az átláthatóság, azonnali és világos tájékoztatásra van szükség véleményünk szerint az út bevételek, vagy údi bevételek felhasználását illetőleg, és az eredményeket is be kell szintetikus módon mutatni. Azt is szeretnénk hangoztatni, hogy a tudományos alapokat kell figyelembe venni, akár csak a hágú esetében. Az egyetlen észrevétel, amire felhívnám a figyelmüket, a belső piac egyensúlyának fenntartása. Gratulálok az előadónak, ez lehetővé teszi, hogy nagyon jó jogszabály születhessen. Köszönöm szépen, jó munkát kívánok! Köszönöm szépen, Mazsola úr. Most pedig a Gazdasági Szociális Bizottság után az Európai Bizottságnak adom meg a szót, Edi Lisboának, a MOVE igazgatóságtól. Jó napot kívánok, és boldog új évet. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a jó kívánságokat, szükségünk lesz rájuk. Elég könnyű feladatom van az első jelentéssel kapcsolatban, szinte kellemes ez a feladat, hiszen az Európai Bizottság csak támogatni tudja ezt a jelentést tervezetet, és gratulálunk a színvonalához a tervezetnek, ami megerősíti, hogy az Európai Bizottság jó nyomon járt, jó úton jár. Rövó Dalon asszony még messzebb is megy, mint az Európai Bizottság javaslatai, a szennyező fizet elv alkalmazásában. Természetesen az összes módosítót nem fogom áttekinteni, csak néhányat emelnék ki a legfontosabbak közül. Az egyik a minden gépjárműre való kiterjesztése az alapelvnek. Egyes képviselőktől fenntartásokat hallottam, különösen a buszokra való kiterjesztést illetően, hiszen ez egy közösségi közlekedési eszköz, úgy gondolom, hogy bár előnyös helyzetbe lehet őket hozni, nem kell felmentést adni nekik. Van egy alapelve a javaslatunknak, a matrica rendszer fokozatos kivezetése, illetve egy átmeneti időszak után egy údi fizetésre távolsági alapon való áttérés a biztos nagyon ragaszkodik ehhez az earmarking, vagyis a célhoz kötöttsége a, a bevételeknek nagyon fontos elv, még hogyha óvatosan is tettünk erre javaslatot, hiszen megtanultuk a tagállamokkal folytatott tárgyalásokon, hogy mennyi pofont lehet ezért kapni. Tehát óvatosabban tettük meg ezt a javaslatot, de abszolút mellette állunk. Három dolgot szeretnék jelezni, amelyekkel kapcsolatban folytatni kell a vitát. Az egyik a az érdemi átalakítása az új fizetési rendszernek, ugyanis a tagállamoknak tájékoztatni és értesíteni kell az Európai Bizottságot az új fizetési projektekről, illetve változtatási tervekről, erre nagyon oda kell figyelni, ugyanis a múltban a tagállamok Kínától érkezett értesítések nagyon hasznosnak bizonyultak, párbeszéd alakulhatott ki, és így lehetett kialakítani az irányelvnek megfelelő údi fizetési rendszereket. Aztán a gyakori használóknak adott kedvezmények kérdése. 50 százalék egy kicsit soknak tűnik, és tulajdonképpen az UDI fizetés hatásait csökkenthetné például a dugók kiküszöbölését. Tehát a célkitűzéseket ne tévesszük szem elől. Persze területi kohéziós és szociális szempontok is vannak, talán érdemes ezekkel foglalkozni. A harmadik dolog pedig, hogy rövoldalon asszony ambícióját örömmel nyugtáztuk, úgy gondoljuk, hogy talán érdemes odafigyelni viszont a balesetek költségeire, erről tanulmányok készülnek most. Nagyon optimistán szeretném zárni a 35-ös módosítóval, ami úgy szól, hogy eh, minőségi infrastruktúrát kell létrehozni azokon az utakon, ahol útdíjat kell fizetni, különösen biztonságos parkolókat kell kialakítani. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos módosítót készített az előadóasszony. Valóban, hogyha az úthasználó fizet, akkor minőségi infrastruktúrához van joga, nem csak az útnak kell biztonságosnak lennie, hanem a pihenőhelyeknek is a különböző kezdeményezések így kapcsolódnak. Ugye e, ma és holnap egy egész közúti csomagról folytatnak önök vitát. Nagyon fontos szociális és belső piaci aspektusai vannak ennek. Ugyanakkor a e, szociális e, és díjfizetési összefüggések is fontosak mindenképpen akartam erre is utalni. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen, Lezsóan úr, Rövoldalon asszonynak most visszaadom a szót másfél percre. az Európai Bizottság is nagyon lelkes az ön munkáját illetően, úgyhogy nagyon jó napja van önnek. Köszönöm szépen mindenkinek a nagyon hasznos javaslatait, ezeket feljegyeztem, a munkánk csak most kezdődik igazából, és a lehetőségek szerint minél több mindent szeretnénk együtt megbeszélni. Itt a, a díjak hozzáigazításáról, indexálásáról szeretnék beszélni. A legtöbb kollega üdvözölte ezt. Sokan tekintik úgy, hogy ezt fontos bevezetni, és üdvözlöm az Európai Bizottság támogatását is. Az, hogy kötelező az údiakat bizonyos célra felhasználni, ez egy fontos szempont, bízom benne, hogy a háromoldalú egyeztetésen át lehet majd verni ezt a szempontot, de azért tartok a tagállamok ellenállásától. A az összes útra és az összes járműre vonatkozó útdíjrendszer kialakításánál. Tehát a másodrendű útak opciót jelentenek, a tagállamok mozgásterét képezi az, hogy bevezetik-e ezeken is az údi fizetés. Nyilván egyes másodrendű útakon el lehet kerülni a főútvonalakat, ezért fontos ez a lehetőség, de ne tegyük kötelezővé, ami a szociális és gazdasági tényezők figyelembevételét illeti. Ejjel Szender asszony beszélt róla, ezek fontosak, és fontos, hogy a tagállamok megkapják ezt a lehetőséget, és így ne álljon elő diszkriminatív helyzet azok esetében, akik a hazautazáshoz a közutat kell, hogy válasszák nem vettem eléggé figyelembe, hogy a gépjárművek között vannak olyanok, amelyek kevesebb széndiokszidot bocsátanak ki, 75 százalékkal csökkenteni kellene az egyáltalán nem kibocsátó járművek esetében a díjat, 49-50-es módosító, um, ez egy pontosító jellegű módosítás, ami a kötelező újrafelhasználás vagy visszaforgatást illeti, köszönet a támogatásért. Úgy látom, hogy a többség támogatja a matrica kivezetését, illetve a távolság alapú díjfizetést. Meg kell győzni azokat, akik nincsenek mellette, és nagyon fontos, hogy minden gépjárműre kiterjesszük nyilván figyelembe kell venni azt is, amikor közösségi közlekedésről van szó, és nagyon röviden a menetrend, a módosítók benyújtásának határideje február 20-a, március 19-20 módosítók, és 14-15-e a szavazás. Köszönöm szépen Rövoldalon asszony, Elvileg az elnöknek kellene ismertetni a menetrendet, úgyhogy most én is megcsinálom, újra elmondom. Módosítók benyújtásának határideje február 20-a, először nyújtsuk be ezeket, aztán a továbbiakat majd megbeszéljük. Köszönöm szépen rövoldalon, és akkor áttérünk Klún asszony jelentésére az adózási szempontokat illetően a gépjárművek esetében. Klún asszony akár csak az előző vita esetében önt követik majd az árnyékelő adók, illetve a többi képviselő, aki hozzá kíván szólni, öné a szó, Köszönöm szépen, elnök asszony. Az előző dossziéhoz kapcsolódik az enyém is, de különösen a gépjárműadó témájával foglalkozik. A bizottság azt javasolta, hogy a tagállamoknak nagyobb szabadságot adjunk arra nézve, hogy a gépjármű adó kulcsokat csökkenthesse az alá, a minimum alá, amely egyelőre az európai irányelvben szerepel. Általánosságban véve én támogatom ezt a javaslatot az adózás egyébként is tagállami hatáskörbe tartozik, tehát konzultációs eljáráshoz, eljárás alá tartozik ez a dosszié. A parlament álláspontja tehát nem kötelező senkire nézve. Üdvözlöm a javaslatot, amely a közúti közlekedés szociogazdas, szociális gazdaság és környezetvédelmi szempontjaira koncentrál, valóban fontos a közúti közlekedés fontosságát elismerni a belső piac működésé, működése szempontjából nagyon fontos ö, szerepet tud játszani ez a megfelelő egyenlő helyzet megteremtésében. És hiszek abban is, hogyha ezeket az intézkedéseket bevezetjük, mindenképpen figyelembe kell venni a tagállamok specifikus jellegét, illetve nagyon nagy rugalmasságot kell nekik adnunk el szeretnénk kerülni, hogy bármiféle további adminisztrációs költség terhelje, igazságtalan adminisztrációs teher sújtsa a tagállamokat ezek miatt a rendelkezések miatt. Tehát hogyha a távolság alapú díjrendszereket ki akarjuk alakítani, akkor nagyon fontos, hogy ezzel párhuzamosan a gépjármű adókat csökkenthessék a tagállamok, például annak érdekében, hogy a KKV-kre háruló adóterhek csökkenjenek, illetve hogy elkerüljük azokat a helyzeteket, amikor duplán, dupla díjat szabunk ki a közlekedőkre. Tehát a gépjármű adók csökkentését szeretnénk lehetővé tenni, és egyszerűsíteni szeretnénk a bizottság javaslatát, hogy még kisebb terhekkel járjanak ezek az intézkedések. Ez a javaslat amit én benyújtottam, és ezért az öt éves átmenet helyett egy, egyetlen egy lépésben javaslom ezt az egészet bevezetni Gyakorlatilag röviden ennyit lehet mondani, rövid az egész dokumentum, egy javaslat van benne, de mint mondtam, konzultációs jelleggel, konzultációs szerepet játszunk mi csak ebben az egész ügyben. Kíváncsian hallgatom a képviselőtársaim hozzászólásait, remélem, hogy nagyon jó anyagot tudunk majd együtt kidolgozni. Merci beaucoup. Köszönöm szépen a szocialisták nevében Hertug úrnak, Hertug úrnak adok szót. Köszönöm szépen. Először is Claudia kollégám nevében szeretnék hozzászólni, aki nem tudott eljönni ma. Tavadel úr a következő véleményem van. A távolságalapú megközelítés mindenképpen elősegíti majd a zöldebb és tisztább megoldásokat, és arra ösztönzi a bizottságot, hogy továbbra is ebben az irányban haladjon. Továbbá úgy gondolja, hogy az infrastruktúrális befektetések, a dugók csökkentése és a zaj szennyezés csökkentése rendkívül fontos célkitűzések. A jelenlegi intézkedések véleménye szerint nem feltétlenül tükrözik a valóságot, és a díjakra alapozott megoldások sokkal hatékonyabbak lennének. Mindenképpen jó lenne megfelelő egyensúly találni a jelenlegi szövegben. Először is a minimum súly a gépjárművek megadóztatásának kapcsán csak úgy kellene, hogy megvalósuljon, hogy ezzel párhuzamosan az út alapú megközelítést is alkalmazzuk, hogy a kettős díjazást el tudjuk kerülni, és hogy a nemzeti, illetve a regionális érdekek is megfelelőképpen érvényesüljenek. Második megjegyzésként a csökkentések időben történő megvalósítása kapcsán a tagállami hatóságok véleményét is figyelembe kell venni. A bizottságjavaslat, amely 5 évet javasol, kolléganőm véleménye szerint ez problematikus lesz nagyon sok helyen, ugyanis jogszabályi változtatásokat követel majd meg. Egy több lépcsős megközelítés a gyakorlatban könnyebben megvalósítható lenne. Végül aztán még egyszer köszönetet kell mondanom Lún asszonynak, és Claudia Tapardel pedig mindenképpen úgy gondolja, hogy a távolság alapú megközelítés, illetve az idő, tehát a timing lesznek még a nyitott kérdések. Köszönöm. Köszönöm szépen. Fandálen úrnak adok szót három percre. Dank, voorzitter, dank ook, eh, Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm az előadónak is a bevezetést. Tetszik nekünk az a javaslat, javaslat, hogy a tagállamoknak nagyobb rugalmasságot kéne adni a gépjármű adók minimum alá szorítására, sőt, az is, hogy 2024. január 1-ig lehessen mindezt elvégezni. Még nem folytattuk le teljes mértékben az erről szóló vitát, de a rugalmas hozzáállást mindenképpen támogatjuk. Köszönöm szépen. Riké úr nevében ki is fog hozzászólni? Bilbao asszony, ön lesz az? Ki fog nyilatkozni Riké úr nevében? Meissner asszony, tessék. Didn't give me anything nem adott nekem semmit, úgyhogy azt hittem, hogy valaki más fogja majd helyettem ezt megtenni. Minden esetre hát akkor ki kell hagynunk sajnos Riké úr véleményét, mert nálam sincs semmi. Rendben van, akkor átugorjuk Riké urat, lépjünk tovább. McCarthy asszony nincs itt, Dalondé úr lesz a következő. Tack så mycket fortfarande. Eh, skatter kan vara ett mycket effektivt... Köszönöm szépen elnök asszony. Az adók nagyon hatékony eszközként eh, használhatók arra nézve, hogy a fogyasztókat ösztönözzük arra, hogy eh, környezetbarátabb eh, autókat vásároljanak és használjanak. De én úgy gondolom, hogy nem csak az adózás kérdése ez, tehát az autók vásárlását is ösztönöznünk kell, nagyon sok olyan kísérlet volt, amely bebizonyította, hogy inkább az autó választása fontos, és nem az, hogy milyen milyen üzemanyagot kell az autóba tenni. Tehát igazából azt kellene, ott kellene ösztönöznünk jobban a fogyasztókat, hogy milyen fajta autót vásárolnak. illetve hogy a vásárlásnál, ha magasabb is az ár, akkor bónuszként, aztán alacsony, alacsonyabb legyen az adó, az nem mindig működik. Köszönöm szépen, ismét az Európai Bizottságra nézek, parancsoljanak. Köszönöm szépen. Ugyanolyan optimisták és lelkesek vagyunk, mint az első jelentés kapcsán, tehát támogatjuk Klúnasszony szövegét ugyanúgy, mint Rövodállon asszony szövegét is. A tagállamok számára véleményünk szerint ez megadja a megfelelő rugalmasságot a díjak csökkentésére, és megfelelő ösztönzést is nyújt majd a tagállamoknak, hogy az infrastruktúrális díjak irányába lépjenek el. Azért ne felejtjük el, hogy a tagállamok szempontjából kötelezettség nincsen, hogy a díjakat csökkentsék, de megvan a rugalmasság, tehát megtehetik ezt, amennyiben kívánják. A jelentéstervezet egyszerűbbé teszi a bizottság szövegét, és természetesen egy célkitűzés is, úgyhogy ezzel egyetértünk. Öt lépcsős megközelítést javaslunk, tehát mindig 20 százalékos csökkentést, ugyanakkor felmerült az egy lépcsőben történő csökkentés is. Hogyha ehhez a módosító indítványhoz ragaszkodnak, akkor ez valószínűleg csak 2024-ben történik meg, tehát az egy lépcsős megoldás csak 2024-ben valósulhat meg, de hogyha több lépcsős megoldást alkalmazunk, akkor a felülvizsgált irányelv hatályba lépésétől kezdve már sokkal hamarabb el lehetne kezdeni ezt a csökkentést. De összességében üdvözöljük ezt a jelentést. Köszönöm szépen a bizottságnak, tartsák meg ezt az optimista hozzáállást, mert van még egy szövegünk. Meissner asszony csak nem megtalálta Riké úr üzenetét. Nem, most tudtam meg, hogy Riké úr papírja mind a két jelentéshez kapcsolódik, de most Telocskasz úr elmondta ezt nekem, úgyhogy most már tudok nyilatkozni a nevében. Tehát köszönik Klunasszonynak a jelentést, úgy érzi, hogy megfelelő irányba viszi el a kérdést, és támogatja azt, hogy minden jármű kategóriára vonatkozon ez, hiszen ez úgy tűnik, hogy nagyon jól támogatja a felhasználó fizet, illetve a szennyező fizet elvet, illetve a külső költségek bedolgozását is nagyon jól oldja meg. Ez ugye mind a két jelentése vonatkozott igazából. Minden esetre a, azok az rendelkezések, is jog, amelyek arra vonatkoznak, hogy ki a felelős a különböző díjak kiszabályásért, illetve hogy a nemzeti szint alatt létező hálózat döntse el majd, hogy milyen célokra fordítják a bevételt. Tehát igazából mind a két jelentésre vonatkozó szöveget hallottunk most Riké úr tollából. Köszönöm szépen. Klúnasszony a jelentéstevőnk parancsoljon. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a képviselőtársaknak és bizottság képviselőjének is a véleményét. Úgy tűnik, hogy eléggé egyetértünk mindenben, és abban is, hogyha a távolságon alapuló díjrendszert bevezetjük, akkor kell rugalmasságot kell adnunk arra nézve, hogy a tagállamok csökkentessék a gépjármű adókat Fontos kijelenteni, hogy ez nem kötelező a tagállamokra nézve, ez csak útmutató jellegű vélemény, de fontos, hogy megtegyük ezt, hiszen valóban a gépjármű adóztatás könnyítése, különösen a KKV-k számára könnyíteni meg majd meg a helyzetet, és ezzel kapcsolatban a rugalmasság fontos, hiszen igazságtalan terhektől szabadítja meg a vállalkozókat. Várom a további együttműködést az elkövetkezendő hónapokban, és biztos vagyok benne, hogy elnök asszony pontosan fel fogja sorolni, hogy milyen határidőkről lesz majd szó. Így van, Klónasszony, már is mondom, a fontos határidőket módosítok, benyújtási határideje február 20-a déli 12 óra. És akkor lépjünk is tovább. Út, díj, szedési rendszerek átjárhatósága. Szalini úr, üdvözlöm! Boldog új évet kívánok! Először önnek fogom megadni a szót, utána az árnyékoknak, és az egész Bézi részéről is van egy jelentéstevőnk. Szalini úr, parancsoljon. Um. Köszönöm szépen. Az údi fizetési rendszerről szóló irányelv felülvizsgálata szükséges, hiszen ez a szakbizottság már felismerte, hogy a 2004-es irányelv nagyrészt elavult, melyek a problémák vele. Alapvetően az údi fizetési rendszerek közötti interoperabilitás nem működik, másrészt az információ cserével is gond van a határok két oldalán, tudjuk, hogy gond van a behajtással, amikor valaki nem fizeti meg az útdíjat külföldön. Ez egy alapvetően fontos kezdeményezés, tehát a célkitűzés továbbra is az, hogy európai szintű rendszert építsünk ki, ami a fedélzeti rendszer bevetésével egyfajta párbeszédet tesz lehetővé az összes tagállam bevonásával jelenleg a fő korlátok következők. Egyrészt a szolgáltatás nyújtók piacra jutásában vannak akadályok, illetve a költségek nagyon magasak, ezért érdemes közbe lépni. A műholdas rendszerek lennének a cél, de nagyon drága ez, az átállást a berendezések terén támogatni kell úgy, hogy a felhasználók, végfelhasználók ne kelljen, hogy szélsőségesen magas költségeket fizessenek, aztán a frekvencia interferenciák problémáját meg kell oldani, és a jogalap megtalálása is fontos a tagállamok közötti információcsere terén, a be nem fizetett útdíjak esetében. Az én véleményem, az előadói vélemény szerint az első tervezetben szinergiákat szeretnénk kialakítani, intelligens rendszerek között nem értünk egyet azzal, hogy módosítani kell a frekvenciát az údi fizetés esetében, mert ez nagyon drága lenne, nagyon sok időt igényelne. Tehát úgy kell megoldani az interferencia problémát, hogy ez nem nyúlunk. Aztán fontos az is, hogy a különböző technológiák ne mellékletben, hanem az irányelv szövegtestében jelenjenek meg. Általánosságban azt mondhatom, hogy következetességre kell törekedni az Eurovinyett irányelvvel, Például ugyanúgy kell meghatározni, hogy mi a könnyű és mi a nehéz gépjármű, illetve a különböző ö, szerepvállalók, szolgáltatás nyújtók meghatározása, kategorizálása, szerepének meghatározása is következetes, egységes kell, hogy legyen. Kizárnánk az UDI fizetés alól a videó tolling rendszert. Pillanatnyilag ez még nem megbízható az UD behajtás esetében. Nincs különösebb észrevételünk a behajtással kapcsolatban. A nemzeti összekötő pontok, adatokat, információkat cserélhetnének, így banki adatokat, be nem fizetett tudi esetében. Az UD munkacsoport most komoly munkában van, és ennek alapján jöhetnek létre a döntések, és így alakulhatnak ki a részletes szabályok az irányelven belül konstruktív együttműködésben. Köszönöm a figyelmüket. Elnök, köszönöm szépen Szalini úr. Mindjárt meg is nyitom a vitát. Szenalova asszonynak adom meg a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, a szót. Először is. Köszönöm ezt a javaslatot. Nincs túl sok mondani valóm. Ha van, akkor az leginkább az egyetértés kifejezése, mindazzal, amit jelentéstevő úr elmondott az egységes elektronikus 5,9 MHz-en használatos rendszer használatát én nem támogatom, és ezért egyetértek azzal, hogyha hogy, hogy az Európai Parlament és a ö, tanács hatásköre legyen, hogy lesz egy ezzel foglalkozó hatóság, és összekapcsol, össze kell kapcsolnunk mindezt az úthasználati díjakkal is, a másik két dossziéval, hiszen hogyha ezt ö, megtesszük, akkor össze tudjuk hangolni mindezt, és akkor az irányelvbe, az irányelv kettes cikkébe is további kiegészítésekkel tudunk élni. Néhány módosítóval fogunk élni, Például azt illetően, hogy az alacsony kibocsátású zónákra vonatkozó díjakról is szólnunk kell, illetve a városközpontokról is, hiszen a, végül is majd a járműveknek különböző, több különböző fedélzeti eszközök eh, használata lesz szükséges, hogyha mindenféle rendszerhez eh, hozzá akarnak kapcsolódni. Úgyhogy ezt még át kell gondolnunk. Minden esetre kiváló javaslat, várom az együttműködést. Köszönöm szépen, Szeneluva asszony. Mindjárt meg is adom a szót Demesmaker úrnak. Yes, thank you. I'm... Köszönöm szépen. Elnézést kér Tozsinovszki úr, az árnyék előadónk, aki nem tudott ma eljönni erre az eszmecserére, és ezért engem kért meg arra, hogy a jelentéstervezettel kapcsolatos véleményét nagyon röviden elmondjam önöknek. Véleménye szerint jól kiegyensúlyozott jelentés tervezetről van szó, és a hatos módosítót is tudja támogatni, amely az együtt döntési eljáráshoz szeretné kapcsolni a kialakítandó technikai kereteket, és nem végrehajtási aktusokhoz. Hát ez tényleg összefoglalás volt, de Meszméker úr. Gratulálok, Bad Miltenberg úr, szó három percre. Eh, köszönöm szépen a szót. Egy picit többet fogok mondani, mint az előttem szóló. Először is köszönöm én is az előadó munkáját. Egyetértek abban, hogy az interoperabilitást minél gyorsabban meg kell teremtenünk, annak érdekében, hogy a vezetők ugyanazzal a fedélzeti eszközzel fizethessenek díjakat egész Európa területén, ahelyett, hogy különböző kezelők felé különböző eszközöket kell, hogy használjanak. A bizottság javaslatával egyetértünk. Nagyon fontos, hogy a határokon átnyúló információcsere megvalósuljon. Ez azt fogja jelenteni, hogy a belső piac alapelvei, illetve a szennyező fizet, használó fizetelvek jobban érvényesülni fognak. A gépjármű regisztráció, illetve a személyi adatok kapcsán megtalálható adatokat azonban nagyon gondosan védeni kell. Minden megosztás arányos kell, hogy maradjon és nagyon vigyáznunk kell arra is, hogy véletlenül ne szabjanak ki valakire díjat vagy illetéket, és nagyon fontos, hogy legyen egy kis türelmi idő is a befizetés előtt. Egyetértek abban, hogy a technológia nagyon fontos, a technológia kiválasztása a hatékonyság szempontjából fontos, de azzal nem, hogy a negyedik mellékletben a technológiáról szóló szöveget beillesszük a fő szövegbe. Nagyon hamar fejlődnek a technológiák, nagyon fontos, hogy ezeket minél gyorsabban meg tudjuk valósítani. A rugalmasság fenntartása szempontjából az lenne a fontos, hogyha mellékletben maradnának ezek a szövegek, és az, hogyha végrehajtási aktusokon keresztül lehetne ezeket szabályozni, mert így minél gyorsabban, minél modernebb technikákat tudunk tudunk alkalmazni, ahelyett, hogy a hosszadalmas együttdöntési eljárás során kelljen változtatnunk a szövegen. Mindez az UDI rendszerek sokkal nagyobb fokú interoperabilitásához vezet, tehát a 14. módosított mi nem támogatjuk. Köszönöm, Baden-Württemberg úr, Dalunde úr, szó. Eh, eh, Még egyszer köszönöm a szót, elnök asszony. Üdvözöljük ezt a kezdeményezést. Valóban az adók és az illetékek kiváló eszközei annak biztosításának, a, a, annak a ténynek a biztosításának, hogy az e- emberek környezeti szempontokat figyelembe véve közlekedjenek és környezetbarát rendszereket használjanak. Többek között a határmenti régiókban is nagyon fontos lesz, majd például szem, mi szempontunkból Kopenhága és Malmö közötti ingázók nak igen nagy hasznára válna az, hogyha az úthasználati díjak között nagyobb lenne az átjárhatóság, de egyébként ez mindenféle más közlekedési rendszerre is igaz lenne. Köszönöm. Merci beaucoup, Monsieur Dalunde. Madame Revaudalon. Köszönöm szépen, Revaudalon asszony következik. Hány percen van, elnök asszony? Hát, nem is működik az óránk, Megpróbálom visszaállítani nullára az órát, és két percet kap. Köszönöm szépen, mindössze annyit szeretnék elmondani, hogy maximálisan támogatom mind az előadó, mind pedig a bizottság álláspontját, ami az imént elhangzott. Tehát én is úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az interoperabilitást tudjuk javítani az udészedési rendszerek között. Ez a jelentés rendkívül fontos jelentés, mert az alapvető uh, elvek után a második legfontosabb kérdés az útdíszedési rendszerek átjárhatósága. Az európai tarifikációs politikáknak ez rendkívül fontos részét képezi. Több kérdésem is van, az előadótól némi pontosítást kérnék. Először is Szalini úr gondolkozott azon, hogy az európai távfizetési rendszerek kezelését hatékonyabbá kellene tenni, illetve hogy az európai távfizetés nyújtó szolgáltatók között milyen kapcsolattartásra lenne szükség. Külön szeretném megkérdezni, hogy mi lesz a városi fizetésekkel, vagy városi díjfizetésekkel. Köszönöm szépen, Demonte asszony! Köszönöm szépen, különösen az előadónak a javaslataért, az Európai Bizottság is nagyon jókor tett kezdeményezést, hiszen eljutottunk oda, hogy a rendszerek nem tudnak együttműködni, az új fizetési rendszerekre gondolok persze. Egyetértek az egyes módosítóval, mi szerint az út kezelők szerepe igen fontos, és nem szabad, hogy mindez az úthasználókra háruljon. A kettes módosítóval is egyetértek, hiszen az lenne a végcél, hogy intelligens közlekedés alakuljon ki, és egyfajta párbeszéd jöhessen létre minden járművel, digitális megoldásoknak köszönhetően különböző frekvenciákon is működik ez ami pedig a javaslataink megvalósítását illeti, konkrétnak, gyakorlatiasnak kell lenniük, hogy megvalósíthatóak legyenek. Végül meg kell könnyíteni az útdíjak beszedését, ugye a határok menti területeken kialakult jelenségről van szó, ami meghamisítja, torzítja a versenyt. Hatékonynak kell lenni a rendszernek, így információcserepontokat kell kialakítani, és így elkerülhető a piac torzulás is. Köszönöm szépen ezt a javaslatot. Elnök, köszönöm szépen, de mondta asszony a Gazdaság és Szociális Bizottsághoz fordulok. Vitas Massilis úrhoz. Három perc van önnek. Thank you very much, Chair. Our... Köszönöm szépen, elnök asszony. Mély elemzés és vita után mi is elfogadtuk a saját véleményünket az elektronikus útdíjrendszerek interoperabilitásáról, és ha jól értettem, a mai vélemények alapján Szalini úr, illetve más képviselők véleményehez igen hasonlít a miénk. Szeretném bemutatni a fő vonásait a jelentésnek, illetve a véleményünknek litvánul fogok beszélni. Jelenleg 20 tagállamban léteznek elektronikus újdíj, rendszerek, de ezek egymástól nagyon különböznek, nem koordináltak egymással, ezért az Európai Bizottság javaslatot tett arra, hogy ezeket a rendszereket harmonizálják, egységesítsék. Ez lehetővé tenné azt, hogy a kiesett bevételeket csökkentsük, illetve mert hogy hát vannak olyan szituációk, amikor ö, tisztességtelenül ö, viselkednek ö, bizonyos fuvarozók, ugye minden ö, gépjárműn vannak fedélzeti eszközök, de ezek elég drágák. Ö, ezért az UDI szabási, az UDI rendszerek felhasználásánál lehetővé kellene tennünk nem csak konkrét eszközök használatát, hanem akár tabletek, mobiltelefonok, más eszközökét is, és hozzá kell igazítanunk az erre, ezekre felhasználható szoftvereket minden tagállam igényeihez. Azon kívül más aspektusok is vannak, szükséges például annak elkerülni azt, hogy monopóliumok alakuljanak ki az útdíjszabási rendszerek területén, illetve hozzá kell igazítani a rendszereket az EUCARIS rendszerhez. Ez nagyon nagy összegű befektetést feltételez. Véleményünk szerint az Európai Bizottságnak pénzbeli támogatást, illetve technikai segítségnyújtást is fel kell ajánlani a tagállamok számára ennek kapcsán. Nagyon sok kis vállalat, illetve önálló vállalkozó dolgozik a fuvarozó üzletákba, ezért szociális szempontból is fontos és akár érzékeny is lehet ez a javaslat de ennek ellenére az útdíjszabási rendszereket harmonizálnunk kell, és a tagállamoknak együtt kell működniük ebben. Rugalmas rendszert kell kialakítanunk, amely lehetővé teszi azt, hogy a jelenlegi eszközök is továbbra is használhatók legyenek, de ugyanakkor nyitottak maradjunk az innováció iránt, az új eszközök iránt, illetve az Európai Unióban meglévő szociális kohéziót sem szabad ez a úton csökkentenünk. Köszönöm szépen az EGSB nevében az előadó hozzászólását. Most Liezsa úrhoz fordulok ismét, hogy az Európai Bizottság véleményét ismertesse. Köszönöm szépen, elnök asszony! Uh, Először is köszönöm szépen Szalini úrnak ezt a jelentéstervezetet, és azt, hogy általánosságban támogatja az, e, a bizottság javaslatát, illetve megközelítését, amely az elektronikus eszközök interoperabilitását szeretné támogatni, illetve azt az új fontos gondolatot, hogy az együttműködés valósuljon meg, és ezért minden szabálysértő befizesse a díjat, illetve a kiszabott büntetést. Az a módosító, amely nemzeti kontaktpontokat javasol, illetve en ezeknek a működését próbálja meg szabályozni, ez nagyon pozitív változtatást javasol. Aztán a technológia listának a főszövegbe való beültetését mi azért tartjuk helyesnek, mert ez nagyon fontos, hogy része az egész szövegnek, és ezért oda tartozik. Van, Van der úrnak arra vonatkozó javaslata tehát, hogy mellékletben szerepeljenek ezek, ezek valóban, ez, ez valóban lehetővé teszi azt, hogy a technológiákat gyorsan elfogadható idő keretben elfogadható gyorsasággal módosíthassuk, úgyhogy ez még nem lezárt kérdés, ezen hajlandó vagyunk gondolkodni. Abban viszont nem értünk egyet a jelentéstevővel, hogy az hogy az ENPR, tehát az automatikus rendszámfelismerő rendszer olyan rendszer legyen, amelyet ki kell zárnunk e, ebből a jogszabályból. Nem értjük, hogy miért javasolja ezt a jelentéstevő, ugyanis, hogyha ezt a rendszám felismerő rendszert kizárjuk, akkor pontosan azt a nagyon fontos e, feladatát nem fogja tudni betölteni a jogszabály, hogy a határokon átnyúló e, szabálysértésekért könnyebben be tudjuk szedni a díjakat. Egyébként pedig tudjuk, hogy a és tudjuk, hogy mennyire könnyű megkerülni ezeket a rendszereket. Egyébként pedig úgy gondoljuk, hogy ha az irányelv hatája alá vesszük ezt a rendszert is, akkor ezzel lehetővé tesszük azt, hogy a piacon megjelenjenek olyan szolgáltatók, amelyek minden európai felhasználó számára használható rendszereket alakítanak ki, nem csak a fuvarozók, hanem magán gépjárművezetők számára is. Úgyhogy mi ezt a rendszert meg akarjuk tartani. Végül pedig a direktívával párhuzamosan a tagállamokkal e, arról is tárgyalunk, hogy az EPS e, döntést is felülvizsgáljuk. Különösen az Európai Parlament jogi szolgálata szerint az ETS bizottsági döntés, tehát az elektronikus útdíszedési szolgáltatással, kap, szolgáltatással kapcsolatos döntések, olyan döntések, amelyek nem végrehajtási aktus vagy delegált aktus eszközével ö, változtathatók, és ezért elképzelhető, hogy bizonyos elemeket be kell dolgozni a fő szövegbe, a mellékletekből, de hogy már mondtuk, ezek e, olyan dolgok, amiket még nem döntöttük el véglegesen, és amelyekről hajlan, majd hajlandók vagyunk elvitázni még egy darabig. Köszönöm szépen, Liezsva úr. Szalini úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönet a kollégáknak, illetve árnyékelőadóknak az észrevételekért, és azt mondhatom, hogy az észrevételek általánosságban azt tükrözték, hogy viszonylag rövid idő alatt megállapodásra tudunk majd jutni. A kritikus észrevételekkel többet kell persze majd foglalkozni. A bizottság megállapításából indulok ki, tehát legalábbis a kezdetekben más volt az elképzelésünk a rendszámokkal kapcsolatban, most viszont már egyetértünk az előadókkal a videótollingot teljesen ki kell küszöbölni a beszedésnél még nem elég megbízható ez a rendszer, viszont egyfajta kísérő rendszerként figyelembe lehet venni technikai megoldást kell találni, nem igazán politikai szempontról van szó. Ami a többi észrevételt illeti, megállapíthattuk, hogy a bizottság rendelkezésre áll, szívesen átteszi a szövegtestbe, az irányelv szövegébe a technológiákra vonatkozó részt a mellékletből, ami az idő korlátokat, határokat illeti. Ez egy szakmai irányelv. Úgy gondolom, hogy nem szabad a technikai részeket kivenni a szövegből, hiszen ez a lényeg és a jogi érvényessége is ezen múlik a szövegnek. Úgy gondolom, nem feltétlenül kell emiatt időt vesztenünk majd az együtt döntési eljárásban. A városi közlekedést is említették a kollégák. Én úgy gondolom, hogy teljes egyensúly alakulhat ki idővel, és egyetértek a bizottság óvatosságával, hogy pillanatnyilag még válasszuk szét a városon kívüli területekre, összpontosítsuk az a harmonizációt, ami eddig elmaradt bízunk benne, hogy rövid idő alatt sikerül majd a városi környezetre is kiterjeszteni a rendszert, de még ennek nem jött el az ideje. Köszönöm szépen, Szálini úr. A módosítók benyújtási határideje február 20-a, déli 12 óra. És akkor folytatjuk is a munkát. A bizottság ismertet két felhatalmazáson alapuló rendeletet a vasúti közös biztonsági módszerekről. Először is meghallgatjuk a bizottság prezentációját. Négy-öt percet adok Fritz úrnak, hogy megadhassa a megfelelő tájékoztatást a felhatalmazáson alapuló rendeletekről, a vasúti közös biztonsági módszerekről, és utána pedig az alap szövegért felelős előadóknak fogom megadni a szót, utána pedig mindenki másnak, aki szeretne hozzászólni. Akik elmennek, kérném, hogy csendben távozzanak, az itt maradó kollégákat tiszteljék meg ezzel. Még egy pillanat türelmet kérek, utána szót adok. Na menjen, aki menni szeretne, és folytatjuk a munkát. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon röviden két felhatalmazáson alapuló rendeletet szeretnék megmutatni, megmutatni, bemutatni önöknek, amely a közös biztonsági rendszerekről szól a vasúti <clears throat> közlekedés során, illetve kapcsán. Elmondom, hogy mik ezek tulajdonképpen. Ezek ö, részletesen leírják azt, hogy a vasúti vállalkozásoknak mit kell tudni produkálni a vasúti bizon, biztonság területén, annak érdekében, hogy megfelelően működtessék a vasutat. Tehát ezek nem részletesen leíró követelmények, nem mondjuk meg, hogy hogyan kell elérniük a biztonsági szintet, csak az, hogy milyen biztonságot kell garantáljanak. Ezek a dolgok nem újok, ezek már a harmadik és a negyedik vasúti csomagnak is részét képezték, de természetesen a jogalkotási eljárás megváltozásával változtak így át delegált, delegált rendeletekké. Megmutatom tehát az elsőt a kettő közül. Ez a biztonságirányító rendszerekről szól, arról, hogy az engedély kiadása előtt minek kell megfelelniük ezeknek a vasúti vállalkozásoknak. Elmondom, hogy mi az új, tükröztetni kell azt a tényt, hogy a negyedik vasúti csomag technológiai, technikai követelményének életbe lépésével mm, júliusból majd, júliustól majd lesznek olyan biztonsági tanúsítványok, amelyek többek között a határokon átnyúló vállalkozásokra fognak vonatkozni, illetve hogy nem feltétlenül nemzeti hatóságoknak kell ezeket kiadni. Ez az egyik újdonság, a másik pedig az, hogy hogy lehet világosabban meghatározni a biztonsági követelményeket, illetve kiadni az engedélyeket. Sokkal nagyobb hangsúlyt fektetünk az emberi tényezőre, tehát az ott dolgozók viselkedésére, ami úgy tűnik, hogy rendkívül fontos annak biztosítására, hogy megfelelő biztonsággal működjenek a vasúti hálózatok, tehát az állomány képzésére és a felelősségvállalására sokkal nagyobb hangsúlyt fektet a jogszabály, hogy tanuljanak a különböző felmerült balesetekből, illetve incidensekből, illetve hogy általánosságban a biztonsági követelményeket magukévá tudják, nem csak a szabályok követése, sima követése a fontos, hanem az, hogy az e, vasútnál dolgozók elkötelezetten, lelkesen e, e, tegyék ezt meg. Második gondolat. Természetesen még mindig a nemzeti biztonsági hatóságok feladata az, hogy ellenőrizzék az engedélyt kapott európai engedélyt kapott vállalkozásokat, tehát az Európai Vasúti Ügynökség, illetve a tagállami hatóságok feladata az, hogy a biztonság megvalósulását rendszeresen ellenőrizzék. A következő dián azt látjuk, mennyire fontos az, hogy amikor a tanúsítványt kiadták, és határokon átnyúló vállalkozásról van szó, akkor ugye több nemzeti hatóság is részt vesz ebbe a folyamatba, és az ellenőrzés folyamatában ugyanígy, tehát együttesen kell ellátniuk a felügyelet feladatát ez az újdonság ebben a részben. Illetve az, itt még néhány definíciót is javítottunk. Az utolsó dia pedig, amit ma megmutatok, az megmutatja, hogy ezek az intézkedések nem, új, nem újak, ezek tavalyi vasúti ügynökség eh, által elkészített körkérdések eredményei nagyon sokan egyetértettek a javaslatokkal a megkérdezettek közül, és nem volt igazából túl sok egyet nem értés, tehát ezért tudtuk nyugodt szívvel belefoglalni ezekbe a jogszabályokba az adott új javaslatokat. Ennyit szerettem volna mondani, várom a kérdéseket és megjegyzéseket. Merci beaucoup! Köszönöm szépen az Európai Unió képviselőjének bemutatóját. Michael Kramer nincs itt, elnézést kérek a nevében, úgyhogy bár úri a szó. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen a szót, köszönöm szépen a bizottságnak ezeknek a jogszabályoknak a bemutatását. Ezek igazából nagyon technikai jellegű delegált aktusok. Néhány kérdésem lenne a nyolcadik cikkhez, amely az a közös biztonsági módszerekről szól. Ezen belül is a kettes ponthoz kapcsolódik, amely a felügyeletről szól. Megkérdezem a bizottságot arról, hogy hogy az ERA-nak mi a koordináló szerepe. Ugye itt egy koordinálási eljárásáról van szó. Milyen közös nyelve lesz majd az információ cserének? két-három év múlva biztos fontos lenne majd annak megvizsgálása, hogy mennyire jól működik ez, illetve hogy melyek azok a hatóságok, amelyek a vezető szerepet átvették ebben. Aztán a visszajelzések kapcsolatban a nemzeti biztonsági hatóságoktól, különösen a kiadott tanúsítványok megújításával kapcsolatban milyen visszajelzések érkeztek önökhöz? Végül pedig talán egy eljárási kérdés. Ezek a nagyon bonyolult eljárások, ezek, ezeket befejezik, megszüntetik, vannak e, ezek helyett jobb javaslatok. És ugye nemzetközi vonalak utakon is és vannak sajnálatos módon balesetek. Megkérdezném, hogy az ezek vizsgálatánál a vasúti hatóságnak, illetve a bizottságnak milyen szerepe lesz majd, illetve hogy milyen konkrét intézkedéseket kell tenni ezeken a területeken. Köszönöm. Köszönöm szépen. A bizottság válaszát várjuk. je vous ai pas vu, monsieur Vandekamp úr, hát nem láttam, hogy ön is szót kér, hát már is öné a szó. Tényleg elnézést kérek, nem láttam. Ik had mij gemeld, eh, Elnök asszony nem láthatta, hogy kértem szót, mert nem is akartam eredetileg, de az Európai Bizottság, eh, eh, illetve Bahur technikai kérdésekre vonatkozó felszólalása után polgárként kérdezném, hogy a biztonság ezeknek a dolgoknak a nyomán fejlődötte? Vagy még túlságosan korai ezt a kérdést feltenni? Szavazóinkat nagyon érdekelni, hogy a helyzet, helyzet javult-e. Merci pour cette grande... Köszönjük szépen ezt az igen pontos kérdést. Akkor most a bizottsági szó, tehát javult a helyzet, vagy sem? Uh, nagyon figyelmesen uh, követjük a tagállamokból érkező biztonsági statisztikákat, és eléggé különböző a helyzet különböző tagállamokban. Nagyon sok tagállamban nagyon magasak a biztonsági uh, szintek, vannak más helyek, ahol nem annyira magasak, itt valószínűleg befektetés hiányáról van szó. De mindenképpen azt lehet mondani, hogy a közúti közlekedéshez képest még mindig sokkal biztonságosabb a vasúti rendszer. Ahol van egy, van egy felügyelőrendszer, amely a, amelynek segítségével a vasúti ügynökség szorosan együttműködik azokkal a tagállamokkal, ahol nagyobb a baj, és ott megpróbálunk nekik segítséget nyújtani olyan eljárásokat kialakítani, amelyek segítségével növelni lehet a biztonságot. De általában véve azt tudjuk mondani, hogy a biztonság helyzete a vasúti vonalakon Európában vagy változatlan, vagy egy kicsit javulóban van, és természetesen nagyon fontos, hogy folytassuk a rendszerekbe való befektetést, hiszen ez javítja majd tovább a helyzetet. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy mindannyiunknak üdvözölnünk kell azért az előrelépést ennek a jelentésnek az életében. Kramer úr számára is rendkívül fontos ez, illetve általánosságban a közlekedési ágazat számára is. Nekem is lenne egy kérdésem, ami arra vonatkozik, hogy a tagállamok hogyan készülnek fel az új szabályok végrehajtására, illetve figyelembe véve azokat a baleseteket, amelyek az elmúlt időszakban történtek. Franciaországban igen komoly katasztrófákról is beszélhetünk, tehát ezeket figyelembe véve hogyan tudjuk betartatni a biztonsági szabályokat, hogy a jövőben kevesebb baleset legyen. Thanks. Uh... Köszönöm a kérdést. A negyedik uh, vasúti csomag jogszabályainak átültetésére a tagállamoknak jövő június, jövő év júniusáig lesz még lehetőségük, és van egy olyan lehetőség is a jogszabályban, ami akár egy vagy két év haladékot is adhat nekik, tehát lehet, hogy vannak olyan tagállamok, ahol csak 2020-ra valósulnak meg ezek a rendelkezések. A szabályozó bizottságon keresztül figyelemmel követjük, hogy hol tartanak, és a legtöbb helyen jövő júniusig megvalósul majd ez. Vannak olyan tagállamok, ahol részletes átültetési tervek még nincsenek, ezeknek segítséget adunk annak érdekében, hogy az Európai Unió teljes területén minél hamarabb megvalósuljanak ezek a dolgok, és természetesen a vasúti ügynökség is koordinálja ezeket a törekvéseket itt különösen a biztonsági tanúsítványok kiadása fontos számunkra. Volt egy konferencia tavaly, ahol a különböző biztonsági hatóságok képviselői vettek részt. annak érdekében tartottuk ezt, hogy minél világosabbak legyenek számukra a szabályok, és a végrehajtással kapcsolatosan felmerülő részletes kérdések alapján majd fogunk még további konferenciákat is tartani. Így lehetővé tesszük a tagállamok számára, hogy minél pontosabban megvalósítsák azt, amit szeretnék. Most, ami a tragikus franciaországi karácsony előtt nem hosszú idővel megtörtént balesetet illeti, nagyon szomorúak vagyunk emiatt, megpróbáljuk levonni a következményeket. Fontos, hogy a tárgyaljunk e-, erről semmiképpen nem csökkenthetjük a biztonsági követelményeket. Van Franciaországban egy kimondott probléma, ami az egyszintű vasúti átjárók miatt merül fel, ezeknek a számát meg kell próbálni csökkenteni, minél kevesebbre annak, biztosírás, annak biztosítás érdekében, hogy a vasútvonalak és a közúti közlekedési vonalak minél kevesebb kevesebb helyen találkozzanak ugyanazon a szinten, és akkor ez majd csökkenteni fogja a balesetek előfordulásának gyakoriságát. Az, hogy Bach úr, amit Bach úr kérdését illeti, kinek milyen szerepe lesz a balesetek kivizsgálásánál. Elsősorban a tagállamok feladata a baleset kivizsgálása, és ez az irányelven is nagyon világosan megjelenik, tehát az adott tagország nemzeti biztonsági hatóságának feladata az, hogy a, leírja a balesetet, jelentést készítsen, és aztán azt küldi meg majd az Európai Vasúti Ügynökségnek. Tehát nem az Európai Vasúti Ügynökség feladata az, hogy ezzel kapcsolatban a balesetekkel kapcsolatban ajánlásokat tegyen az a feladata, hogy megvizsgálja, hogy az engedélyezések megfelelőképpen kerültek-e kiadás, és hogyha ezekkel kapcsolatban probléma van, akkor azt nyilván ők kezelik. De egyébként nagyon korlátozott a szerepe, ami a balesetek kivizsgálását illeti. Köszönjük szépen a pontosítást a bizottság képviselőjének. Természetesen vissza fogunk térni mindezekre a technikai és rendkívül fontos kérdésekre, a szakbizottsági munkánk folyamán. Kedves kollégák, semmiképp ne feledjük el, hogy ezeknek a delegált aktusoknak az életét természetesen szigorúan nyomon követjük, és a tagállami szakértőkhöz hasonlóan mi is folyamatos tájékoztatást kapunk a bizottság részéről, hiszen mi vagyunk itt a társjogalkotók. Köszönöm szépen hogy eljöttek, és szívesen várjuk őket további szakbizottsági üléseken is. Kedves kollégák, a mai ülést befejeztük, 17.30-kor lesz a koordinátorok ülése, a többiekkel holnap reggel találkozunk. Telicska úr, negyed órával előrébb hoztam, a koordinátorok ülését, de nem tudom, hogy mit integet, hogy most örül ennek, vagy nem örül, vagy azonnal kezdjük a koordinátorok ülését. Interesting.